collègues, euh, je vous propose de démarrer nos travaux de... Kedves euh, kollégák, elkezdjük a mai délután. Párdel urat köszöntöm körünkben, aki a terrorizmus ellenes küzdelem elleni szervezet alelnöke Nagy-Britanniában, és a legutóbbi terrorizmus ellenes brit stratégiát fogja nekünk bemutatni. 2011 óta létezik ez a szervezet, A kontest dokumentum létezik, a legutolsó verziója a 2018-as, és ez az anyag kitér az összes 2017-ben elköltett merényletre Nagy-Britanniában. A titkos szolgálatok azt javasolják, hogy Gyorsabban kell az információt megosztani. Az MI5 és a helyi rendőrség között, illetve, ami nagyon-nagyon érdekes, a magánszektor érintettjeivel is ezt meg kell osztani. Hergevet Patel úr, nagy érdeklődéssel várjuk előadását a konteszt jelentés utolsó verzióját. A kollégákkal a misszión vettünk részt, Zsofré kollégámmal együtt Londonban jártunk február 13-án, és annak idején beszéltek nekünk az anyag frissítéséről. Parancsoljon, 15 percben adom meg a szót, utána a kollégák, akik szép lassan megérkeznek. Elnézést kérek, hogy nincsenek itt a teremben. Nagyon sok párhuzamos ülés van. Ezen az utolsó előtti parlamenti munkahéten, és a kollégák felteszik majd a kérdéseiket és azt javaslom, hogy ezekre majd azonnal válaszoljon. Mielőtt elkezdjük az ülést, a tolmácsok szeretnének egy üzenetet beolvasni. A tolmácsok tájékoztatják a hallgatóságot itt az ülésteremben, és a világ bármely pontján hallgatnak bennünket, tájékoztatjuk önöket, hogy munkaügyi vitában állunk a parlamenttel, a frontok még nem mozdultak el, ezért 37. napja tart a munkaügyi ö, akciónk, ami ma abban öltös, tehát hogy 17.30-ig tolmácsolunk, egy perccel sem tovább. Merci euh, beaucoup, merci de nous accompagner jusqu'à la fin de cette réunion qui devrait se terminer d'ailleurs euh, un peu avant 17 heures. 17 óra előtt valószínűleg be fogjuk fejezni a munkát, most a kontest témájában, tehát megadom a szót parancsoljon. Uh, thank you very Köszönöm, és mindenkit köszöntök. Zsavet Patel vagyok. Az brit kormány ellen, ter, terrorizmus ellenőrzési csoportjának vezetője. Köszönöm szépen a meghívást, eh, amely a szakbizottság tagjainak nagy-britanniai eh, látogatását követi, ahol a radikalizmussal terrorizmussal foglalkoztak. Most eh, terrorizmus ellen stratégiákról fogunk beszélni, a Contest nevű anyagról, amely júniusban jelent meg. Sokan önök közül szakértők, ezért nem fogok túl sok részletbe belemenni, 10-15 percig szeretnék erről beszélni, és utána nagyon szívesen válaszolok kérdésekre. Contestet legutoljára 2011-ben adtuk ki, és úgy láttuk, hogy a globális terrorizmus átalakult, az al qaeda továbbra is képes terrorizmus, terrorista akciókat végrehajtani, eh, ahogy ez 2000 óta képes volt. Arra számítottunk, hogy az al qaeda vezetőségre egyre nehezebb lesz eh, működni, de eh, szervezetei kihasználhatják a törékeny helyzetet ez a 2011-es felmérés helyes volt, de akkor nem számítottunk arra, hogy a Daesh milyen gyorsan hatalomra jut, és mekkora hatása lesz a globális terrorizmusra. Ezért most a jelenlegi kontextusról szeretnék beszélni, a műveleti helyzetről a Nagy Egyesült Királyságban, később pedig arról a folyamatról, hogy milyen terrorizmus ellenstratégiát alakítottunk ki először is. Sokkal több téma forog a napirenden, mint 2011-ben. Nagyon soka, ezek közül nagyon gyorsan változnak a radikalizmustól a terrorizmus ellenes intézkedésekig. Többféle módszerrel kell fel, fel, az, ezek közül néhányan egyszerűek a járműveket, késeket használóktól, um, az egészen komplikáltig emlékeznek a nizai polgármesterre, aki beszámolt tapasztalatáról. E, az felhasznált eszközök száma is növekedett 2010 és 17 között. 2000 e, terroristát tartóztattak le, ebből 412-t tavaly, amely az é- legnagyobb éves e, adat letartóztatásban. Idén más, márciustól 500 élő nyomozás zajlik, 3000 főtre terjed ki, ezért a rendőrség munkája tavaly óta megduplázódott. A Daesh az iszlám állam az egyik legnagyobb fenyegetettség, de minden, a terrorizmus minden formájával kell foglalkoznunk. 2013 óta 25 összeesküvést hajósítottunk meg, iszlamistát, emellett e, négy szélső jobboldali e, összeesküvét is. Most arról beszélnék, hogy hogyan e, készült ez a felmérés, és ennek a következtetéseiről is. A háttere az volt, hogy Londonban és Manchesterben öt támadás történt 36 halottal, amely jelentős változást eredményezett a felenyegetettségben, és azt gondoltuk, hogy ez a következő két évben így maradt, ezért jogos volt, hogy a miniszterelnök alapvető vizsgálatot kért a terrorizmusról és arról, hogy hogyan lehet a műveleteket javítani. A kontest 50 vizsgálatból és többféle gyakorlatból állt össze, amelyet a kormányzat egyes részlegei, a rendőrség, a titkásszolgálat és a parlament végzett el. Részletes belső vizsgálatot is tartalmaz, amelyet az MI5 és a rendőrség hajtott végre, függ, függ, és független vizsgálatot készített a írjunk is mm. és kiderítették, hogy önállóan egyetlen egy ilyen támadást nem lehetett volna meg, meg, meghiúsítani. Azt találtuk, hogy e, a konteszt nagyon jól épült fel, mindenki értette, de felismertük, hogy sokkal gyorsabban kell reagálnunk, úgy kell szervezni a munkát, hogy az rugalmas legyen, és gyorsan tudjunk a gyorsan változó fenyegetettségekre reagálni. E, ezért e, továbbra is a belügyi és a külföldi fenyegetettségekkel foglalkozunk, ideélve a, ideértve az online működő terroristákat is, és ismerem a szakbizottság jelentéstervezetét, amely szintén erre is kitér. Az új stratégia azt mondja, hogy ugyan, ahogy a korábbi kontest szerint fel kell készíteni az embereket arra, hogy biztonságban élhessenek és válaszolhassanak a fenyegetettségekre. Akik Nagy-Britanniában jártak februárban, megtudták, hogy milyen keretek körül között dolgozunk, a 4P, a 4 oszlop keretei között, amelyek a mi munkáinkat szervezik, a prevenció, hogy, amelyen megakadályozunk, hogy az emberek terroristává váljanak, aztán a pursue, valamint a, vére, a védelem, és a prepare, a felkészítés, a terrorista támadások hatásának csökkentése. Felismertük, hogy nagyon sok ismerték fel, hogy nem lehet a támadásokat mege, megelőzni, a támadások be fognak következni, nekünk csak azt kell tudni, hogy mikor, és ezért a baleset, az érintetteket tudjuk eltávolítani az iszlám terrorizmus fenyegetettsége, illetve az extrém, a szélsőjobb fenyegetettsége egyaránt érinti az országot. Az volt az alapvető elvünk, hogy rendszeresen reagáljunk és arányosan, de egy, egyre nagyobb átláthatósággal azért, hogy a közvélemény biztonság, biztonságát biztosíthassuk. Nagyon gyorsan áttekintem ezek, hogy mi történt 2011 óta, és milyen változások történtek. Először is az Egyesült Királyságban korábban meg tudjuk akadályozni a terrorista fenyegetettségeket, és ezzel, ezt új jogszabályokat tudjuk elérni, amivel a rendőrség megkapja azt a hatalmat, hogy korábban letartózhassa a gyanúsítottakat, és tovább őrizetben tartassa őket. Sikerült a helyi hatóságokkal folytatott információcserét javítani, sokkal jobban tudjuk támogatni a helyi intézkedéseket, integráltabb viszonyt keresünk a helyi szervekkel, például együttműködünk a magánszférával, az ő biztonsági intézkedésekkel, velük együtt figyeljük meg a gyanús vásárlásokat online, és velük együtt beruházunk technológiába, hogy a online terrorista tartalmakat le tudjuk venni. Prioritizáljuk a helyi közösségek ellenállásának erősítését, ez a válaszadási lehetőségünknek a frontján áll, különösen ott, ahol a terrorizmus, a radikalizmus legvalószínűbb. Próbáljuk kivonni a terrorizmus által veszélyeztetett embereket a terrorizmusból. Néhány héttel ezelőtt egy konferencia zajlott Londonban, európai parlamenti, európai partnereinkkel beszéltünk a kivonásról, amely egy új terület, tehát a terroristák hatástalanítása. Jó alkalom volt ez, hogy, ta, hogy ta, tapasztalatokat cserünk és egymástól tanuljunk a radikalizáció csökkentéséről. Ezt a munkát a következő években folytatjuk. Szeretjük Szeretnénk fokozni az észre, észrevételt, a e, észlelési képességeinket úgy, úgy, hogy egyre jobb adatokat szerzünk be, e, és azt egyre jobban elemezzük. Fokozni akarjuk a vegyi, biológia, biológiai és nukleáris e, um, fegyverek használatának lehetőségeket, és próbáljuk ezeket az anyagokat védeni. Az Egyesült Királyság ellen, ellenáró is arányosan tud reagálni az ilyenfajta veszélyekre. Az új stratégia a nemzetközi tevékenységekre is koncentrál. 2011 óta egyre több brit áldozat esik áldozatú terrorista cselekményeknek külföldön. Például 2015-ben 30-an haltak meg a külföldön, láttuk a szíriai konfliktust is, az iszlám állam megerősödésének következtében is sokan haltak meg, most pedig külföldi terrorista sejtekkel veszük fel a harcot, megnézzük a kihívásokat más, a, a, a visszatérők esetében felteszik nekik a kérdést arra, hogy ki lehet áldozat és ki lehet elkövető. Ez egy olyan téma, amely nagyon sok vitát eredményez egész Európában. A terrorizmus globális probléma, és így nagyon szorosan együtt akarunk működni a nemzetközi partnereinkkel. Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk az emberi jogi kötelezettségeknek, átfogó megközelítést szeretnénk elfogadni, össze akarjuk fogni a, a diplomáciai területeket, a fejlesztést, a gazdasági, védelmi területeket, Eh, hogy például az Al-Qaida és az iszlám állam hatását csökkenteni tudjuk. A kapacitás építés is fontos része a feladatainknak azért, hogy a nemzetközi partnereinkkel eh, együtt tudjuk felvenni a harcot, és az Egyesült Királyság 31,8 millió eh, fontot szán erre a kapacitásfejlesztésre nemzetközi intézkedések, akciókat is szeretnénk vezetni minisztériumi kampányok révén, például a repülésbiztonságban, amely alapvető része az Europol tevékenységének. Mindez a 4P, tehát a 4 pillér keretbe tartozik be, tehát meg, megpróbáljuk a, a toborzást megakadályozni, csökkenteni akarjuk a terroristák kapacitását támadásra, és megpróbáljuk meghiúsítani ezeket a támadásokat. Próbáljuk azt elérni, hogy ezek a támadások minél kisebb kárt okozzanak. Szeretném összefogni, hogy a fenyegetettség ma sokkal súlyosabb, mint 2011-ben, hiszen alakul, sokkal nehezebb észrevenni, és nagyon, neheze, nagyon gyorsan kell közbe avatkozni, ezért próbálunk csökkenteni azokat a tereket, ahol a eh, terroristák dolgoz, dolgozhatnak. Az Egyesült Királyságban a világszerte, a magán és a közférában, és próbálunk nagyon gyorsan reagálni erre a folyamatosan változó veszélyre. A mai veszély az egészen más, mint tíz évvel ezelőtt. Azt szeretnénk elérni, hogy olyan struktúráink vannak, hogy mindenféle veszélyre azonnal tudunk reagálni. Remélem, hogy ez egy nagyon gyors és hasznos áttekintés volt. Persze sokkal több részletet olvashatnak a, a dokumentumban, ezért, és most várom a kérdéseiket. Merci, merci beaucoup de... Köszönjük szépen ezt az előadást. A jelenlegi helyzet aktualizálását, a kontext anyag bemutatását, az Egyesült Királyság az elkövetkezendő években nagyon sokat fog tenni a terrorizmus ellenes küzdelem jegyében, illetve a jogalkotást, jogalkotás is ezt követi majd. És a mi szakbizottságunkat ez a téma jelentős mértékben érdekli. Megadom a kollégáknak a szót. Először Geoffrey van Orden képviselő kap szót alelnökünk. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Patál úr. Kitűnő tájékoztatást kaptunk a Balakmat kollégájától Londonban. Nagyon-nagyon jó tájékoztatást másoktól is. Köszönjük, hogy ma itt van mindannyian nagyon aggódunk, hogy ez egy növekvő probléma, és ez e, úgymond kimeríti a forrás kapacitásainkat, hiszen ez a probléma egyre nagyobb és nagyobb, és az ügynökségünk e, nagyon nehezen e, tud ezzel megküzdeni, és természetesen nincs meg a kapacitás, hogy úgy kezeljék ezt a problémát, ahogy kellene, ugyanúgy, ahogy más fenyegetettségeket is más területeken is, amelyek miatt aggódunk. Egy-két speciális kérdésem van. Az ön véleménye szerint milyen mértékű az aktív iszlamista lobby, akik megpróbálják alásni a rendszert az Egyesült Királyságban, illetve eleget tesznek el azért, hogy ezzel az aspektussal megküzdjenek aggódunk nem csak azok miatt, akik börtönbe kerültek, a problémák a börtönben is folytatódnak. Mi történik akkor, amikor kikerülnek a börtönökből a fogvatartottak? Nem biztos, hogy látták a fényt az alagútban, úgymond pont az ellenkező lehetséges igaz. És hogyha nincs megelőző jellegű fogvatartás, akkor mi az ő sorsuk. Végül pedig ön említette a kapacitás építést engedtői partnerekkel, ez természetesen nagyon fontos, de ahhoz, hogy a hasznos operatív kapcsolatok alakuljanak ki nagyon sok országgal, amelyek terrorizmus forrásai, vagy radikalizáció forrásai, fel bennem az, hogy emberi jogi, jogalkotási megközelítést kell alkalmaznunk. Nagyon sokat hallunk az emberi jogokról a parlamentben, de a valóság az, hogy eh, nehéz partnerekkel eh, van dolgunk, és az operatív kapcsolatoknak is szilárd eh, alapokon kell nyugodniuk. Ön mit gondol erről? Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ezeket egyenként veszem. Ön említette a források miatti kihívásokat. Elgondolkodtunk az áttekintésben ezekről a kérdésekről. Megnézzük azt, hogy elég forrásunk van-e, Ez nem csak a rendőrségi titkosszolgálati operatív részekre vonatkozik, hanem az egészségügyre, a börtönrendszerre. Hát, nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy a megfelelő prioritásokatnak forrásokat agilabbá válhatunk, jobban fel tudunk lépni, és oda tudjuk összpontosítani a forrásokat, ahol a fenyegetést látjuk. De ez természetesen továbbra is kihívás marad, és nem gondolom, hogy erre könnyű megoldás születik. Feltett néhány kérdés az iszlamista lobbival kapcsolatban, illetve az, hogy ez a megelőző intézkedéseket gátolja-e. Én ebben a témában 15 évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni. Annak idején szűk volt a megközelítés, a megelőzés témájában nagyon sokat tanultunk, az elmúlt 15 évben és tovább is tanulunk. Előadásomban említettem, és azt gondolom, hogy nagyon fontos téma ez, hogy az összes típusú extremizmusra kell összpontosítani, nem csak bizonyos célzott közösségekre. Mi nem szeretnénk azt a bizonyos kerteni és közösségeket közösségeket eh, célzunk meg. Tehát, eh, bizonyos narratívákat ez meg tud kérdőjelezni, ami a börtönöket életi, hogyha letöltötték a fogatartási idejüket, és nem vonódtak ki a rendszereikből, vagy ami történik velük, eh, az elmúlt időszakban az ítélet előtti támadás tervezés összpontosítottunk, tehát akkor összpontosítottunk rájuk, amiért úgy döntöttek, hogy indulnak a rossz úton. Ők továbbra is érzékenyek, és megpróbáljuk az ő további radikalizációkat meg akadályozni, rehabilitációs programjaink vannak, és azok a személyek, akik még úgymond nem lépték át ezt a bizonyos küszöböt, vannak úgymond kivonási um, stratégiáink, és ennek rétre, része az, hogy az önkormányzatokat is bevonjuk ebbe a munkába, támogatási csomagokat juttatunk ezeknek az egyéneknek, mindenkinek joga van ahhoz, hogy reintegrálódjon a társadalomba, és fontos mindentől lehetőt megtenni ennek érdekében. Ami pedig az emberi jogokat illeti, semmi nincs ellentmondásban az emberi jogokkal, e, érezzük a kihívásokat, amiket ön említett, de azt gondolom nagyon fontos az is, hogy bármit is teszünk, Fontos biztosítani azt, hogy az értékeinket közvetítjük, a, um, um, magabiztosságunkat, de nem gondolom, hogy ez a két terület egymást kizárná, és nagyon őszintén megbeszélést folytatunk az emberi jogokról, illetve az, hogy hogyan szeretnénk a partnereinket és a nemzetközi partnereket mindebben látni. Köszönöm szépen! Van egy pot kérdésem. Ami a jobboldali radikalizációt illeti, mindannyian egyetértünk, abban ez probléma, a növekvő probléma, de ezt mégis sikerült perspektívába helyezni. Szóval politikai érdekek erre fognak központosítani. például az IRA Észak-Írországban. A tény az, hogy a jobboldali eh, radikalizáció nem jelent létfenyegetettséget, hanem az iszlamista fenyegetés az, ami nagyon súlyos probléma, és nagyon óvatosaknak kell lennünk. Igen, foglalkoznunk kell a jobboldali radikalizációval, de fontos, hogy mindezt perspektívában lássuk. Az mindkét formája egymás narratívájára épít, egymás tüzeli, úgymond. Én nem értek egyet azzal, hogy az egyik érvényesebb, mint a másik. A stratégiánkat úgy alakítottuk ki, hogy ne legyünk vakok jövőbeli fenyegetettségekkel szemben. 2011-ben még nem láttuk azt, hogy a DAS ilyen mértékben megváltoztatja majd a játékszabályokat, illetve a terrorizmus ellenes küzdelmi játékszabályait. Tehát az, hogy ma lássuk, mi történik majd 5-10 év múlva, ez nagyon-nagyon nehéz. De az a radikalizáció minden formájára oda kell figyelni, viszont a, válaszainknak is arányosoknak kell lenni a fenyegetettség mértékéhez mérten. Meg az autóndó asszonynak adok szót, aki árnyékjelentéstevő, az ALDE képviselője. Presidenta, especialmente porque tengo que ir a, a otra comisión. Köszönöm szépen elnök asszony, egy másik szakbizottságban kellett lennem, illetve hát oda kell mennem, úgyhogy ezért köszönöm, hogy most megkapom a szót. Nagyon érdekes volt mindaz, amiről beszámolt az Egyesült Királyságból, ez számunkra is nagy jelentőséggel bír. A mi országainkban is vannak szélsőségesek, fanatikusok, és öm, más-más tapasztalatokat szereztünk más-más terrortámadásokkal. Köszönjük, hogy eljött közénk, és a dokumentumot nagy figyelemmel fogjuk elolvasni. Ezen felül az Egyesült Királyság van eleve létezik a terrorizmus elleni harc. Vannak történelmi, de Spanyolországban is ez összekapcsolja országainkat. Van egy kérdésem mégpedig, hogy a letartóztatások eszközét hogyan használják, illetve dolgoznak-e, megcélozzák azokat a fiatalokat, akik a radikalizáció veszélyének vannak kitéve. Olyan fiatalokat megszólítanak-e, akik az iszlám szélsőséges változata iránt fogékonyak. Azt hiszem, hogy az így megszerzett tapasztalatokat érdemes volna megosztaniuk velünk is, hiszen mi a saját jelentésünket egy-két ajánlással akarjuk kiegészíteni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljött, köszönjük a munkáját. Um, Köszönöm szépen a kérdést, azt hiszem, hogy azzal kezdhetem, hogy valóban a válaszunk lényege a közösségek megerősítésében, a közöns, közösségek ellenálló képességének megteremtésére irányul. Munkánk nagy része az elmúlt évtizedben ebből állt, és a jövőben is ez munkánk legfontosabb eleme. Felismerjük és értjük, hogy a közösségek azok, ahol um, úgymond ki lehet szúrni azt, aki veszélybe kerül, radikalizálódik, vagy pedig ezek után halászik hogyan lehet tehát ezeket a közösségeket megerősíteni? Hogyan lehet ébernek lenni? Az Egyesült Királyságban például a közigazgatásban egy millió olyan embert, aki a közigazgatásban dolgozik, kész képeztünk ki, hogy felismerjék, hogy valaki megcsúszott a radikalizáció fele vezető lejtőn. Tanárokat, egészségügyi dolgozókat, szociális munkásokat, számos, mondom, több mint egy millió embert kép, képeztünk ki, érzékenyítettünk a radikalizáció jeleire. Nagyon nehéz persze egy általános megoldást találni, de mondom, az a fontos, hogy a közösségeket ellenállóbbá tegyük, és segítsük, hogy felismerjék, hogy ki a vulnerabilis, a kiszolgáltatott, a, ki van veszélyben. Az Egyesült Királyságban például van most egy rendszer, amelyhez jelentheti bárki, hogyha úgy érzi, hogy egy egyén, akit ismer, veszélyben van, a radikalizáció veszélyében van. Ugyanakkor az különböző szektorokban dolgozókra egy törvény jogi kötelezettséget ró, hogy amennyiben felhorgat bennük a gyanú, hogy valaki radikalizálódik, ezt jelentsék. Köszönöm szépen. Ketten kérnek még szót. És 5-6 percünk is van még, úgyhogy javaslom, hogy Fernando López Aguilárnak adom, adjuk meg a szót, és azután pedig Mónika Olmeyernek, a társelőadónknak. Utána hát kicsit szorít az idő, mert utána Öttinger biztos jön hozzánk. Fernando, önél szó. Köszönöm szépen, állnak asszony. Köszönöm, hogy eljött. Köszönjük, hogy segít nekünk, megmutatja a, a terrorist, terrorizmus adhok bizottságnak, hogy milyen tapasztalataik vannak. Valóban az Egyesült Királyságnak nagy tapasztalatai vannak. Itt az adhok bizottságban az dzsihád radikalizációra koncentráltunk, és arra veszélyre, amelyet ez jelent az Európai Unióban. De persze azt is megtanultuk, hogy az ideológiailag orientált eh, terrorizmus nem tűnt el teljesen. Létezik az a szélsőség és az a terrorista, aki nem az iszlám, iszlám radikális. Van még szélső, radikális szélső bal, radikális szélső jobb, és van nacionalista orientációjú terrorizmus Európában. Ezt is megtanultuk itt az Adhok Bizottságban. Mi több a számok azt mutatják, hogy ez a fajta terrorizmus soha nem tűnt el. Vannak az Európai Unióban olyan tagállamok, ahol mindkét típusú terrori cselekményekkel lát, találkoztunk. Spanyolországban, vagy az Egyesült Királyságban, ugye itt ugye létezett a homegrown, a házilag kitermelt terrorista, és utána pedig és itt kidolgoztuk azt a jogi szakértelmet, amelyel próbáltunk ezen terrorista tevékenységnek véget vetni. Jogi, rendészeti tudás volt ez. És ezt a know-how-t tudtuk alkalmazni az iszlám terrorista jelenség megjelenése során, tehát kérdezem, hogy, hogy az Egyesült Királyságban hogyan tudják ezt a ETA és más terrorizmus területén szerzett tapasztalatokat most felhasználni. Köszönöm, Fernando, Mónika. Persze, ha, ha nincs kérdésed, akkor nem. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljött közénk, hogy elmagyarázza nekünk az Egyesült Királyság terrorizmus elleni stratégiáját, ez egy nagyon átfogó munka, átfogó megközelítés. Beszélt az idegenharcosokról, akik hazatérnek az Egyesült Királyságba. Tud egy konkrét számot? A legtöbb tagállam azt mondja, hogy egyre több ö, ö, ilyen idegen harcost, külföldi harcostra találnak rá a szalafista szcénában, de még mindig nem tudnak konkrét számot mondani, hogy hogyan érkeztek haza, mikor érkeztek haza, mikor ér, hogy hányan érkeztek haza. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban való beutazás mégis másként zajlik, mint más tagállamokban. Milyen tapasztalatok van hát? Másrészt, ma délelőtt Beszéltünk a foreign fighterek feleségeiről és gyermekeiről. Azt a számot kaptuk, hogy 666 és 1400. Az első száma a nők, második száma gyermekeket írja le. Akik még mindig Szíriában vagy Irakban vannak. Van-e bármilyen elképzelésük arra vonatkozólag, hogy ezzel a problémával mit kezdjenek? Ugyanis a legjobb az volna, hogy mi hamarabb a gyerekeket, tényleg amikor négy, három, akárhány évesek repatriáljuk, semmint, hogyha 16 vagy 18 éves korukban radikálisan radikalizálva egy nagyon brutális, szélsőséges, erőszakos környezetben szocializálva térnek vissza a tagállamokba. Kérdezem, hogy önök hogyan kezelik ezt a kérdést, hogyan lehet egyáltalán kezelni ezt a jelenséget? És ugye ezek a feleségek nem csak feleségek, gyakran több, többet is jelentenek. Maguk is harcoltak, maguk is radikalizálódtak az idők során. Tehát kíváncsi vagyok, hogy az Egyesült Királyságban hogy kezelik ezt a kérdést. Azután megelőzés, prevencióról beszélt, illetve arról, hogy a helyi közösségekben az integrációt próbálják előbbre vinni. Tudnak konkrétumokat mondani? Majtének már részben válaszolt erre, a, erre vonatkozó kérdésére, de mondjuk, hogyha mondjuk a tanárokat érzékenyítik arra, hogy a radikalizáció korai jeleit felismerjék, akkor létezik egy struktúra, ahova a tanárok fordulhatnak. Létezik egy támogató rendszer, ahova fordulhatnak, illetve egy olyan rendszer, ami megpróbálja őket kiemelni ebből a veszélyes környezetből, és megpróbálja őket reintegrálni. Tehát kíváncsi volnék, hogy ezt konkrétan hogyan oldották meg önöknél az Egyesült Királyságban. Kezdem az első kérdéssel. Nem titok, hogy az Egyesült Királyságban évtizedekig küzdködtünk az Irával, az északér republikánus hadsereg terrorista szervezettel. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Use that expertise to inform the way that we, um, we develop our strategy and develop... És persze erre a tapasztalatra épít a mostani stratégiánk is, persze. Nagyon szívesen megosztjuk önökkel is a tapasztalatainkat, nemzetközi barátainkkal, partnereinkkel de persze szívesen tanulunk mások tapasztalataiból, akik hasonló nehéz időszakokat éltek át, éltek meg, éltek át. Valóban ez a szakértelem hasznos lehet, de ahogy korábban hallottuk, minden fenyegetés más és más és a mostani fenyegetésre valóban más stratégiát kell alkalmaznunk, tehát figyelünk a múlt tapasztalataira, de a jelen kihívásra próbálunk konkrét választ adni. A foreign fighterekre, tehát a tagállamokból a háború zónákba kivándorló, harcba álló fiatalok jelenségére nem tudok végleges választ adni, körű vita zajlik Európában erről, és nincsen konszenzus, hogy hogyan lehetne megoldani a problémát. Azt mondanám, hogy bármilyen konszenzust is érünk el, az a fontos, hogy legalább az országban, de lehetőség szerint az országok között is, az egyes szereplőkkel, hírszerző szervekkel, az egészségügy, a jóléti szervezetek képviselőivel, a szociális ellátórendszerben résztvevőkkel beszéljünk. Nincsen könnyű válasz, a tekintetben sem, hogy valaki áldozat vagy elkövető, de azt mondhatom, hogy akik visszatértek az Egyesült Királyságba, hát mindenkinek a konkrét esetét kivizsgáljuk. Úgy sejtjük, gondoljuk, érezzük, hogy a forin fighterek 40%-a tért vissza, 900 brit állampolgár utazott Szíriában, 25%-ukat megöltek a csatában, és higgyék el, hogy a nemzetbiztonságra jelentő legnagyobb veszélyt jelentő személyek még Szíriában vannak, de akik visszatérnek, mindenkit kivizsgálunk. A konfliktus első két évében tértek vissza a legtöbben, és megvizsgáltuk az esetüket, és arra következtetésre jutottunk, hogy nem jelentenek ö, kockázatot a nemzetbiztonságra. Sok, sokan humanitárius célból mentek, ezt el kell ismernünk, tiszteletben kell tartanunk. Akik később mentek, lehet, hogy tényleg harcolni mentek, de ezt konkrét esetre lebontva kell majd megvizsgálnunk. Ami pedig a helyi megelőző intézkedéseket illeti. Persze vannak szakértők, akik a ügy ezen részéhez sokkal jobban értenek, szívesen össze is kötöm önöket velük. Egy szóval Annyit mondhatok, hogy a helyhatóságokban dolgozó munkatársokat, tanárokat, egészségügyben dolgozó embereket, szociális munkásokat képzünk. Tíz évvel ezelőtt a rendőrség, a titkosszolgálatok, a hírszerzések a rendészeti megoldásokra tették a hangsúlyt, és nem tartották igazán fontosnak a megelőzést. Ma pedig már ők is részt vesznek, megosztják a tapasztalataikat azért, hogy a megelőzés működjön. Tehát fontos, hogy az egyes szereplők között, a civil társadalom között, és mondjuk a hírszerzések közötti kapcsolatot megerősítsük, de van egy bejelentési eljárás. Mondjuk valakire azt gondolja egy tanár, hogy veszélyben van bejelentheti a hmm. nevet, és a helyi szakértők segíthetnek abban, hogy megítéljék, hogy tényleg veszélybe került-e, radikalizálódik-e vagy sem. És ha igen, akkor megfelelő támogatási csomagot kínálunk számára, megpróbálva ki csalogatni őt a radikális környezetből. Az intézkedések kiterjednek az otthonára, a közösségére mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a radikalizációt. Jó lenne, hogy hoztam volna több konkrét példát, de hát eh, remélem azért megválaszoltam a kérdését. Köszönjük nagyon szépen, Patel úr, a hozzászólását. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Megválaszolta a kollégák kérdéseit. Minden kolléga megkapta minden bizonyal ezt a hiperaktuális dokumentumot, tényleg egy-két napja um, updatolták ezt a dokumentumot. Köszönjük, hogy az Egyesült Királyság tapasztalatát megosztotta velük, velünk. Meg vagyok róla győződve, hogy um, munkánk folytatódik a következő hónapokban az együttműködésünk Úgyhogy nem is ez az első alkalom, hogy Patel úr itt járt, és bizonyára nem is az utolsó. Köszönjük szépen tehát, hogy eljöttek, hogy beszámolt erről a dokumentumról, és köszönjük magát a dokumentumot is, és folytatjuk közösen a munkánkat.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 Thank you. Mes chers collègues, euh, nous sommes très heureux. Kedves kollégák, nagyon örülünk annak, hogy köszönhetjük a szakbizottságunkban Öttinger biztos urat, vannak olyan kollégák, akik felszívódtak, de csak néhány percre gondolom, és minden bizonyjal visszatérnek. Nagyon örülünk annak, biztos úr, hogy eljött hozzánk, és nagyra értékeljük azt, hogy ön értékes idejének egy részét a mi munkánkra fordítja. Különösen, amikor intenzív tárgyások vannak a többi pénzügyi keretről és a szektoriális programokról, nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk, Szoros együttműködésben dolgozunk az Európai Bizottsággal, King biztossal, Ábram biztossal. Tegnap látogatott el hozzánk, illetve Pierre Moszkovicival, időszerű volt, hogy ezt az eszmecserét megvalósítsuk. A kollégáknak szeretném jelezni azt, hogy a biztosnak 16.50-kor pontban távoznia kell, mert vannak más feladatai. Biztos úr, a fő kérdés, ami bennünket most leginkább foglalkoztat, többéves pénzügyi keret kapcsán, hogy ebben az óriási munkában hogy haladnak előre, az Euróbarométer értelmében az Európai Unió 80 százaléka úgy érzi, hogy többet kéne az Európai Uniónak tenni a terrorizmus ellenes küzdelemben. Azt gondolom, hogy erre tekintettel vannak a munkában de nagyon fontos az is, hogy megfelelő finanszírozást kapjon ez a munka. Meg szeretnénk kérdezni azt, hogy az új több éves pénzügyi keret konkrétan tükrözi majd ezt az európai új prioritást, van-e megfelelő finanszírozás, illetve a források összevonása, Tudom, hogy ön nagyon odafigyel erre a témára, az európai források felhasználására. Ezen kívül szeretnénk azt is, hogyha beszélne és te megerősítene bennünket egy további prioritásban, az ügynökségek munkája és költségvetése, olyan ügynökségekre gondolok, amelyek a terrorizmus ellenes munkában részt vesznek. Például az Európol, de más európai ügynökségek is. Hát, hogy teljesíteni tudják azt a szerepet, amelyet be kell tölteniük a küzdelemben. De említettem, korlátolt az időnk, és az előadás után azt javaslom, hogy megadjuk majd a szót a kollégáknak, akkor kezdjük, a bűró, a társ, jelentéstevők, stb. kapnak sorban lehetőséget, és ha el tudja fogadni, akkor kérjük, hogy a kérdéseket közvetlenül a felkérdésrejtés után válaszolja meg a pingpong rendszerben. Parancsoljon biztos, hogy a szó. Verehrte Frau Vorsitzende. Elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszönöm, elnök asszony, hogy meghívtak. Abend den über 40-seitigen Entwurf. Tegnap este olvastam az önök állásfoglalás indítványának tervezetét. Nagy hatással van rám, hogy e rövid idő alatt, hogy egy szűk év lefolyása alatt adhok bizottságként, vagy rendkívüli bizottságként milyen eredményekre jutottak. És az állásfoglalás indítványban az itt szereplő elemzésben és az erre épülő javaslatokban semmifajta ellentmondást nem látok összevetve mindazzal, amit a bizottság dolgozik, dolgozandó volt az elmúlt években. Az ugyanis a kérdés, hogy az európai szinten és az európai eszközökkel hogyan lehet többlet értéket teremteni. Hogyan lehet a terrorizmus veszélyét az európai szinten jobban kezelni, jobban visszaszorítani, semmint hogyha 28 tagállam, vagy akár régiók a tagállamokon belül vagy akár önkormányzatok között, tagállamokon belül egyedül harcolnának. A külső és a belső biztonság kérdése abszolút prioritássá vált. Amikor José Manuel Barroso bizottsága a jelenleg érvényes költségvetési keretet a 2014-2020-ig terjedő költségvetési keretet bemutattam, immer 7 éve már, akkor a terrorizmus veszélye semmilyen, semmiképpen sem volt olyan markáns és olyan jelentős, mint ma. Az elmúlt évek fejleményei megmutatták, hogy a polgárok védelme és biztonsága érdekében és az Európai Unió egészének védelmébe érdekében az európai szinten többet kell tennünk, többet tehetünk, és soha sem szabad megfeledkeznünk az európai fellépésben rejlő többletértékről. Az önök írásos kérdésére a választ már fel is vázoltam. A jelenlegi költségvetési keret keretén belül, az Erasmus Plus-szal, a Justice programmal, a Horizon 2020 programmal, a különböző ügynökséggel és a belső biztonságot szolgáló programokkal, és most jön az állítmány, teszünk. A bels, <laughs> belső biztonsági alap a megelőzést szolgálja, de ugyanakkor a büntető eljárás, illetve bűnüldözés különböző más szempontjait is szolgálja. Az ISF, tehát a belső belbiztonsági alapból az eszközöket nagyon rugalmasan lehet felhasználni operatív projektekre, számítógépes vagy IT rendszerek létrehozására, hírszerzési információk cseréjére, munkatársak képzésére, a hálózatosításra, tehát networkölésre és az európai együttműködésre. A következő pénzügy, 7 éves pénzügyi terv tekintetében ugyanez a célvezérel, Az, hogy a lehető legrugalmasabbá tegyem a pénzeszközök felhasználásának lehetőségét, hiszen ki tudja, hogy a terrorizmus 2024-ben vagy 27-ben milyen formát ölt majd. Ezért lehetővé kell tenni, hogy az új programokat új eszközökkel elázthassuk el, és gyorsan átcsoportosíthassuk az eszközeket. rugalmasak legyünk. Partnereink a finanszírozási programokban leges legelőször is a bűnüldöző szervek, de civil szervek is. A önkormányzatok, az önkormányzatok, nemzetközi szervezetek, voltak éppen mindenki partnerünk, aki nagy szakértelemmel me- szakértelm, akinek nagy szakértelmi megérdemli pénzügyi támogatásunkat, melyel optimalizálhatja a munkáját. A belső biztonsági alap forrásai ról szólok részletesebben. A rendőrségi eszközből 750 millió eurót biztosítottunk a tagállamoknak a megelős, megelőzés és a súlyos bűncselekmények leküzdése, szervezett bűnözés elleni fellépés céljára. Az éves munkaprogramban, a belbiztonsági alap éves munkaprogramjában a 2014-től múlt év végéig 85 millió eurót biztosítottunk a terrorizmus elleni fellépés közvetlen eh, eszközeire. 2016 végére 400 millió projekt 400 millió erőnyi projekt támogatást fizettünk ki a külpolitikai eszközből, a terrorizmus, illetve a szélsőséges csoportok elleni fellépés érdekében. 16 milliót például a BV intézetek munkatársainak képzésére fordítottunk, vagy a tapasztalat cserére, a best practice, a híres hírhet best practice cseréjére fordítottunk azért, hogy a fogvatartottak radikalizációjának jelzéseit korán felismerjük a fogvatartás feltételeit is javítani kellett annak érdekében, hogy megakadályozzuk a radikalizációt, és felkészítsük a fogvatartottakat a szabadulás utáni időre. A Horizon 2020 programban 75 millió eurót különítettünk el a terrorizmus elleni harcra. A vegyi, a biológiai, radiológiai és sugárzó, robbanó anyagokból eredő kockázatok kiküszöbölésére. Az Europol a maga részéről, a CEPOL, az EULISA és a Frontex az elmúlt évben egy év alatt csak 538 millió eurós támogatást kaptak. Mondtam már, hogy 2011 óta a helyzet teljesen átalakult. A helyzet fokozódott 2011 óta. A fenyegetések száma nőtt, és a fenyegetések új formát is öltöttek. A szervezet bűnözés új formája jelent meg, felütötte fejét a ciberbűnözés – és a terror támadások új és szörnyű formái, sújtott le, formái sújtottak le az Európai Unió több fővárosára. Nos, mindennek fényében, mindennek tükrében, hogyha az összes programot, program támogatását összeadjuk, azt mondhatjuk, hogy a következő 7 évre a költségvetési támogatás egy teljesen új fejezetben, a biztonság nevű fejezetben összesen 27,6 milliárd eurós támogatás irányoz elő. Tehát 4 milliárd euró évente nagyjából sac per kb. A tanácsnak és a parlamentnek ezt a javaslatot tesszük le az asztalára, és kérjük önöket, hogy az önök hálózataikkal, a, fá, a frakciókkal, a tapasztalatukkal hassanak oda, a frakciók által ugye az országok kormánya irányába, hogy a tanács is fogadja el ezt a keretszámot. Mi több kérjük önöktől, hogy az MFF-ről szóló tárgyalásokat prioritásosan kezeljék, hogy még jövő év márciusig el tudjuk fogadni a következő 7 éves pénzügyi keretet. 28 milliárd euró lebontva évi 4 milliárd eurót jelent. Ez mindenki számára, az Európol, az EU-Líza, és az összes többi ügynökség és szereplő számára megerősödött, megnövelt költségvetési kereteket biztosít. Minél korábban fogadjuk el a több éves pénzügyi tervet, a TPT-t, vagy az MFF-t, annál jobb. A terrorizmus elleni harc területén pedig a következő javaslatokat szeretném kiemelni. A bizottság a védelem és biztonság fejezetben arra tesz javaslatot, hogy a belbiztonsági alapeszközeit több mint megduplázzuk. 1 milliárd euróról. 2,5 milliárdra. Aztán az Europol, a CEPOL, MCTDA, tehát azon EU ügynökségek számára, akik biztonsági területen dolgoznak, már 1,1 milliárdot javaslunk a költségvetési tervezetben, ez 25%-os növekedést jelent. Mi több? Már a jelenlegi programozási időszakban a migrációs feladat és az ebből eredő biztonsági kockázatok alapján az Európolnak nyújtott költségvetési eszközöket jelentősen megemeltük. A következő 7 éves pénzügyi tervben jövendőbeli belbiztonsági alapunk operatív dimenziójára akarok utalni. A védelem és biztonság klaszterén túl javaslatunkban az európai az Európai Kohéziós Alap és Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó javaslatunkban is szerepel, hogy a beruházások olyan terek, területek biztonságát kell, hogy megemeljék, ahol kritikus infrastruktúra van, mondjuk az energiaellátás, vagy más közszolgáltatások, vagy pedig a közterek biztonságát teremtsék meg. Erre kínálunk támogatásokat. A külpolitikai eszközből nehéz megmondani, hogy milyen ráfordításokat igényel majd a védelem de abból kiindulhatnak, indulhatnak ki, hogy az Európai Unió öm, öm, Afrikát szolgáló hitel alapja öm, meghosszabbodik, a 2020 utáni időszakig is fennáll majd ez, a, ez az Afrikát szolgáló alap, valamint az MDICI, a Nemzetközi Együttműködés Szolgáló Alap is megerősödik, és az IPA 3 az csatlakozás folyamatában lévő országok közelítését szolgáló alap is kiterjed majd a terrorizmus elleni harcra. A terrorizmusnak sok arca van. effekte Egy csomó kezdeményezés. És kihathat a terrorizmus elleni harcra, akár még átgyűrűző hatás is értelmezhető lesz majd. Mondjuk a védelmi költségvetésben például az fel, védelmi költségvet, védelmi alapból 4,1 milliárd eurót a kooperatív kutatásra akarunk fordítani. 8,9 milliárdot pedig a kapacitások fejlesztését szolgáló projektek ki, kialakítására irányzunk elő. Az Európai Unió következő költségvetési tervében a védelem 13 millió euróval kerül támogatásra, mondja mi javaslatunk, tehát évente 2 milliárd eurót jelent ez. Ennyivel terheli meg az európai költségvetést, ennyit kapnak a kedvezményezettek. További 6,5 milliárd eurós költségvetési keretet szánunk a katonai mobilitás támogatására. Utak, hidak, vasúti infrastruktúra szolgálják majd, hogy a kapacitásokat az Európai Unió területén gyorsan lehessen A-ból B-be, vagy akár C-be is mozgatni. Mogherini asszony, a főképviselő asszony a bizottság támogatásával egy új európai béke eszköz vagy facilitás tett javaslatot 10,5 milliárd eurós pénzügyi támogatással a következő pénzügyi terv időszakára. Ezzel a közös kül- és biztonságpolitika területén katonai vagy védelmi vetületeket felvető fellépéseket lehet majd finanszírozni, amelyeket a költségvetésből ez ideig nem lehetett. Az európai költségvetésből finanszírozhatunk egy-két célt, de sok mindent nem. Az új külügyi alap 10,5 milliárd eurós támogatást kapna a javaslat szerint, kap a javaslat szerint, és kapna, hogyha ezt elfogadják, kap majd, ha elfogadják. A Horizon 2020, illetve a Horizon kutatási programnak elsősorban a civil felhasználásra kell fókuszálnia, de vannak szinergia hatások a polgári kutatás és innováció és a védelmi dimenzió között. Utalok az űrkutatási programunkra. Például a COFSAT-komra, a szatellit kommunikációs programja, valamint a Space Surveillance and Tracking programmal, amelyben az űrben lévő objektumokat követjük nyomon, vagy a Kopernikusra is utalhatok. Nagyon fontos, hogy a projektekben finanszírozott, hogy a finanszírozott projektek kapacitásait megerősítsük, a GNNS globális földrajzi helymeghatározó rendszert is kiépítsük, és az új platformokat és szenzorokat is alkalmazzuk, valamint az adatok kódolására is figyeljünk. Az űrprogram komponenseit és adatait is figyelembe kell venni, és az általam előkészített költségvetési tervben, általunk elkészített tervben ezek mind szerepelnek. Julian King biztonságért felelős kollégámmal a ciberbiztonság területén léptünk fel, a CiberSec, CyberSec Initiative keretén belül, valamint a Digitális Európa program keretén belül, amely az egyes fejezetben jelenik meg, és itt két milliárd eurót irányozunk elő kapacitás építés területére. Dass die EU über die technischen und industriellen Kapazitäten zur Sicherheit verfügt. Biztosítandó így, hogy megfelelő biztonsági kapacitással rendelkezzünk, és együtt működjünk az európai digitális gazdasággal és iparral. Aztán a bizottság 3 milliárd eurós költségvetési támogatásra tesz javaslatot a közös kül- és biztonságpolitika támogatására. Ez a jelenlegi költségvetéssel összevetve 45%-os növekedést jelent. a külső határok biztonságát, a migrációs kérdéseket és a menedékkérelmet eh, kezelő költségvetés tétel jelenleg jelentősen megemelésre kerül. A Frontex, a migráció, a, a, a menedékkérelem célja, hogy 13 milliárd euróval támogatjuk ebben a keretben, és 35 milliárdra emeljük a következő 7 éves időszakban. Tehát sokkal több eszköz áll majd rendelkezésünkre. A régi programokat feltőkésítjük, új programokat hozunk létre, és a programok közötti rugalmasságot is próbáljuk megteremteni, annak érdekében, hogy az aktuális jelenségekre, helyzetekre gyorsan tudjunk reagálni Azért is, hogy a parlament vagy a tanács részéről akár a jogalapra is vonatkozó módosítókra gyorsan reagálni tudjunk. Fontos volna, hogy az önök őszi vitáiban Avramopoulos biztos King kollégám, vagy akár én is eljöjjek, és a több éves pénzügyi tervről szóló tárgyalások következtetéseiről beszélünk, beszéljünk, és például célra vezető volna Izabel Tomával és Olbricht kollégával az MFF előadókkal, és Artui és Holmeyer az úrral és asszonynal beszélnünk azért, hogy a novemberben elkészülő MFF jelentésük a parlament és a tanács és a bizottság tárgyalásában szerepet kapjanak. Az önök a napirendje ideális hiszen az önök jelentése novemberben elkészül, és ekkor indulnak az MFF vitái a tanácsban, ilyen módon tehát az önök elvárásai, követelései just in time, éppen jókor érkeznek meg a tanács és mindéke más íróasztalára, így biztosítva majd a kellő rugalmasságot. Köszönöm szépen, köszönöm szépen biztos úr, köszönöm ezt a bemutatót. Hát igen, persze öm, teljesen igaza van, hogy az időzítés nagyon fontos. Öm, a jelentés és a jelentéshez kapcsolódó módosítók megteremtik a helyzetét a további munkának. És persze most, hogy tudjuk a bizottsági tervezet tartalmát ismerjük, el tudtuk kezdeni a munkát, és ezért nagyon fontos volt, hogy ennek a munkának lendületet adva felkészüljünk az őszre. Persze a mi adhok bizottságunk figyelembe veszi ezeket a számokat, és Nyilvánvaló persze, hogy a Költségvetési Szakbizottság lesz az, amely összefogja a szálakat, az eszközökkel rendelkezik majd, hogy áttekintse az egész költségvetési vitát, de hát mindenképpen reméljük, hogy nyitott füleket kopogtatunk, ahogy francia mondjuk nyitott füleket kopogtatunk, vagy nyitott ajtókra talál majd mindez, amit felvetünk, és így sikerül majd a munkát megfelelő tempóban lebonyolítani. Köszönöm tehát mindezt, amit mondott, köszönjük, hogy pontosította a konkrét számokat, amelyekről jelenleg ugye vita zajlik, és köszönöm azt is, hogy tájékoztatott a konkrét menetrendről. Valóban jó pillanatban vagyunk. Már is megadom a szót. Először is Gerard Döprének, aztán Monika Makovájnek, aztán Monika Olmeyernek, Katarina Kinnicsinek, és a többieket is leegyezzük. Kérem, hogy fogják magukat rövidre, és összegezzék a felmondadójukat azért, hogy ne csúszunk ki az idő, Zsárán. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen, hogy eljött a bizottságunkba. Mindig szívesen hallgatjuk Önt, hiszen nagyon világos bemutatásokat szokott tartani, megfelelő évekkel alátámasztva. Elmondta, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a természetes küzdelem területén, e, illetve általában a biztonság területén. A belbiztonságnak egy olyan logikája van, amely egy kicsit más, mint a külső biztonság logikája. Ön elmondta, hogy mik azok az elemek, amelyek a külső biztonságból adódnak, illetve másokat, amelyek a belbiztonságból származnak. A kettő nem teljes mértékben azonos. Azt gondolom, hogy a bizottság jelentős erőfeszítést tesz az Európai Bizottság az eszközök mobilizálását, illetően az Európai Unió biztonságának megerősítésére. Ez nem mindig van így. Catherine de Boll biztost hallottam tegnap, aki panaszkodott nyíltan, azt mondta, hogy a 2019-es költségvetés, amelyre az Európai Bizottság javaslatot az Európának nem teszi lehetővé a misszióknak a megvalósítását, amelyeket az új szabályozások tennének szükségesé. Költségvetési Szakbizottságban volt erre egy vita, számos képviselő nyújtott be módosítókat, és ő nyíltan elmondta nekünk ezt. Et euh, aux, aux nouvelles tâches qui lui ont été attribuées, elle n'a pas les moyens de les assumer. Donc, Nincs tehát megfelelő eszköz a feladatok ellátásához. A bizottság azt gondolom egy kicsit korlátozó jellegűen járt el és vannak privilegizált eszközök a terrorizmus elleni közelemben, amelyről rá tőlünk függ. Említett az ügynökségeket, az Europolt, a Frontexet, hiszen itt léteznek határ átlépések, illetve nagyon fontos szükséges információ és infrastruktúrális háttérbiztosítása az információs technológia eh, rendelkezésre bocsátása, tehát úgy tűnik, hogy önök prioritásnak tekintik ezt az anyagot, a pénzügyi elemek, hát ez csak az Európai Unió költségvetéséből finanszírozzák, a belső biztonság kapcsán nemzeti programok is kiegészítik mindezt. Vannak olyan részek, ahol az Európai Uniónak kizárólagos eh, kompetenciája és felelőssége van. Két megjegyzésem van. De nem csak a költségvetési aspektus a meghatározó, amikor a, a SZISZ 2 reformjánál azt mondtuk, hogy a tagországok rendszeresen kommunikáltak az Európol felé az összes szükséges információt, amelyek a potenciális fenyegetettségre utaltak. Ezzel jelentős munkát végeztünk, amelynek nem volt jelentős pluszköltsége. Az EU elemzést ezek alapján az Európa el tudja végezni. Szeretnék kiemelni egy elemet, a Zsidöker Kóvéval erről beszélünk ma délelőtt, ez pedig a, a radikalizáció elleni küzdelem az Európai Unióban, illetve az bölcsöket, sok pénz van, de ezeket nem koordinálják a célokkal. Például nézzük a Mollenbeket. Mondjuk Molenbeekből szeretnénk egy kirakatot tenni, egy olyan projektet, amelyet az Európai Unió finanszírozott. De nagyon sok program valósítható meg, az Erasmus, a szociális alap, a belső biztonság, nagyon sok elem van, amely itt felmerül, és ezek segíthetnek a diszkrimináció áldozatain, a radikalizáció áldozatain, de úgy tűnik, hogy a bizottságban nincsen task force, amely koordinálná a különböző költségvetéseket. Felmerül bennem a kérdés, hogy esetleg létrejöjjön egy task force, amikor itt ugye bizonyos céljaink vannak városokban, tehát, hogy nem lehetne az ilyen túlsó programokat összpontosítani, azért, hogy az erőfeszítéseket is összegezzük. Tehát az első prioritás, ami az eszközöket illeti, amelyeket mi egyedül finanszírozunk, másrészt pedig a, a beavatkozásokat illetően a jobb e, összegzés. Köszönöm szépen, biztos úr. Félta, ja. Tisztelt Döpré képviselő, én szívesen 2019-es költségvetés kapcsán az Európolal kapcsolatos részeket önökkel megvitatni, és a DG Home, valamint a DG eh, HR-t és a budgetet is szívesen bevonom ebbe. Hogyha ön eh, azt a pozíciót képviseli, amit Holmeyer asszony elmondott nekem a múlt héten már, mi szerint az Európol költségvetését nem erősítettük meg megfelelően. Én szívesen támogatom ezt az erőfeszítést, és a tárgyalások során módosítok ezen. És remélem azt, hogy az Európolnál a többletkiadásokat majd a tanács is el fogja tudni fogadni. Erre szívesen visszatérek tehát. És önt arra kérem, hogy egy feljegyzésben írja fel nekem azt, hogy mely pontokban túl kevés a pénz. Ezeket majd a szolgáltáimnak továbbítom, ők értékelik, és mielőtt elindul az egyeztetés, tehát október előtt írásbeli értékelést fogok önnek adni, és itt szívesen követem az ön javaslatait, illetve megjelölöm azt, hogy hol vagyok más véleményen. Tehát így a költségetes egyeztetéseket lehető módon tudjuk majd előkészíteni. Önnek teljes mértékben igaza van. Bűncselekmény elleni küzdelemhez, terrorizmus ellenes küzdelemhez pénzre, oktatásra, képzésre, megfelelő személyzetre van szükség, adatcserére, e, összevonásra, együttműködésre, összekapcsolásra sokkal ö, messzebb tartunk, mint még tíz évvel ezelőtt, hiszen a, a bűncselekmények nem ismerik nemzeti nyelvi határokat. Én Németországból érkezem, és már Németországban is nagyon nehéz a 16 a Bundeslandert összekapcsolni, a, a alkotmányvédelmi a rendőrségi szerveket, a szövetségi szervekkel az önök szép országában, Belgiumban, ez hasonló, sajnos Belgium kiszállt tegnap a fotball világbajnokságból, de egy nagyon jó csapatról van szó. Hát mindent megteszünk továbbra is annak érdekében, hogy ebben a nem pénzügyi területen, ez a nem pénzügyi területen biztosítsuk az együttműködést. Svájc, Nyugat-Balkán, az Egyesült Királyság is ide fog tartozni a jövőben, optimalizálni kell ezeket a területeket, és én szívesen ajánlom fel az együttműködést, a, az oktatási képzési intézkedéseket, a közös standardok kialakítását a szoftverekhez és ehhez európai finanszírozást is szívesen biztosítok. Ami a Task Force kérdését illeti. A korábbi tevékenységem során a digitális területért voltam felelős, a DG Intern, illetve a DG Extern, és most pedig a HRDG is eh, be kapcsolódott ebbe a DGH felelős a mm, bizottság épületek belső biztonságáért. A szolgálataink kitűnően dolgoznak együtt. Nem task force-nak hívjuk ezt, de ezek eh, rendszeres találkozókat jelentenek a biztonsági szapengerek között, három, négy vagy öt főigazgatóság képviseletében optimális az együttműködés, legfőképpen a biztonság érdekében, az Európai Unió épületein belül garantálják a biztonságot az ott dolgozók számára, de az, hogy erre egy formális task force hozzunk létre, szívesen felvetem, nem fogjuk ezt elutasítani mindenképpen, hanem majd megvizsgáljuk, hogy van-e értelme. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Mónika Makovej kapszul. Kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy legyenek összefogottabbak a kérdések megfogalmazásánál, mint belga barátunk. Ha ez nem így lesz, akkor sajnos nem fog tudni minden kolléga kérdezni. Köszönöm szépen, én vagyok a, az egyik koordinátora terbizottságban. A kérdésem az, hogy kérdésemet rövidre kell fogni, hiszen Pré úr már nagyon sok mindent feltett ebből. Nagyon köszönöm ezt a nagyon világos leírását annak, hogy mi történik. Köszönöm a számadatokat, köszönöm, hogy beszámolt az igényekről és a prioritásokról is. Térjünk rá az Európolra. Ma is találkoztam velük, és még korábban párszor, is a 2019-es költségvetésükkel nek a gondjait megvitattuk, megkapták ők ezt. 21 millió eurós csökkentéssel, ez 38 ideiglenes állást érít. A vezetőség, a tagállamok képviselete és a bizottság 1,43 milliót támogatott, ezt akartuk elérni, hiszen a terrorizmus fokozódik, foglalkozni kell a görögországi és olaszországi hotspotokkal, fel kell számolni a bűnözést, határon átnyúló bűnözést, és így tovább. Nyilván ön is ismeri az Európol mandátumát. Látom, hogy a mi oldalunkon van, kérem, hogy segítsen a költségvetés 143 millióra növelni 2019-re, mert most csak 120 millióról beszélünk. Köszönöm szépen. Thank you, Monsieur le Frau Frau Ab Elnök asszony, képviselő asszony. Javaslatom az, hogy találkozunk szeptemberben, ahol ott vannak önök, talán az előadó, az Euró, a Budzs bizottság előadója, az Európai igazgatója, és az én felelős biztos kollégám, és én részt veszünk, és vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudjuk közösen a bizottság javaslatát már a konciliáció előtt módosítani, és ezt persze megbeszélnék az osztrák sor soros elnökséggel is. Azt hiszem úgy, hogy logikus érvek állnak fenn, akkor nem szabad az Európol költségvetését veszélyeztetni. De persze pontosan tudnunk kell, hogy milyen összegekre van szükség az Európolnak feladatai végrehajtásához. Tehát, hogyha egyet értenek, akkor egy brüsszeli üléshét során szervezzünk egy találkozót, önök döntenek arról ki jön a parlament részéről. Én pedig biztosítom, hogy a DJ Home, DJ Budge és más főigazgatóságok részéről mindenki ott lesz, illetve az ügynökségek vezető igazgatói. És akkor így döntünk. Köszönöm. Biztos úr. Volt egy másik kérdése is? Szeretném megköszönni a biztos úrnak a munkáját, és egy információt szeretnék elmondani számára. Döpré úr, én és a többiek módosítókat fogunk benyújtani az Europol költségvetésének véleményéről a LIBE és a KONT szakbizottságokban, valamint a költségvetésében is. Benyújtjuk ezeket a módosítókat. A gond az, hogy a tagállamok és a bizottság nem támogatja. Ezen a héten történik. Köszönöm. Euh, ma chère collègue, c'est pas Kedves képviselőtársaim, a biztos javaslatom kitűnő javaslat volt, nagyon jó kezdeményezés volt, már felvesszük a csapataink, felveszik, szakértőink felveszik a kapcsolatot, megszervezzük ezt a találkozót is. Ha már csapatokról beszélünk, akkor a muníció metaforáját is használhatom, lesz eh, érvünk erre ezen a találkozón. Most pedig Mónika Olmeyernek, aki Holmeyer, adom meg a szót, ő az egyik társelőadó, tehát egy picikével több időt adok neki, ő a társelőadó. Tessék, parancsoljon. Monika Holmeyer. Tisztelt elnökasszony, kedves biztos úr, köszönöm szépen. Nem akarom a kollégák érveit megismételni, és köszönöm szépen, hogy lehetőségünk kapunk erre a megbeszélésre. A Európol témája évek óta a napirenden van, és a Eurojust nem ilyen léptékben, de mégiscsak továbbra is öm, öm, hát szorongató, hiszen az új nemzetközi bűnözés és a terrorizmus új kihívásokat jelent, és ehhez új feladatokat ró ez az ügynökségekre. Nagyon pontosan elékészítjük majd a találkozót. Geyer kollega, aki az ügynökségekről szóló jelentést jegyzi, én pedig a költségvetés árnyékjelentési jelentési jelentés, árnyékjelentést te vagyok a Bacsban, Gerard is. Tehát mi konkrét dolgokat akarunk végigbeszélni. Jelenleg a Frontexre koncentrálunk, ugyan a migráció témája adja ennek az aktualitását. Erre szükség is van. A külső határok biztos, biztonságát valóban el kell érni, ezt fel kell gyorsítanunk, ezt a munkát, éppen ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy érthető javaslatot kapjunk arról, hogy a állam és kormányfők döntései, következtetései milyen költségvetési kihatással járnak. Ugyanis azt látom megdöbbenéssel, hogy a tanács csökkenti a Frontex költségvetését, miközben az állam és kormányfők pedig újabb feladatokat rónak a Frontexre. A az állam, az állam és kormányfők csúcsa, az Európai Tanács humanitárius segítségnyújtást ki akar építeni, a tanácsi információ pedig csökkenti a költségvetését. Néha nem értem, tényleg ez teljesen nevetséges ez a vita. Azt hiszem, se a külső határok védelme, se a humanitárius segítségnyújtás területén nem kellene vitát folytatnunk. Ez egyértelmű, hogy erre szükség van. Van egy kérésem is. Az Európol és a Frontex kérdőtől azt kérjük, hogy koordináltan működjenek együtt. Persze, ha nincsenek jelen, akkor nem tudnak együtt működni. Ezen felül pedig más tagállamokkal folyamatosan kötjük a harmadik államokkal a megállapodásokat, de ehhez személyzetre van szükség, hogy a megállapodásokból eredő lehetőségeket kihasználjuk, hiszen mit ér a jó megkötött, mondjuk Tunéziával megkötött megállapodás, hogyha nincs ember, aki ezt a valóságba át tudja ültetni. Egy szóval, nagyon konkrét javaslatokkal állunk majd elő, ezek nem így a kisújunkba szopjuk őket, hanem igenis a valóság szorít rá bennünket, hogy ezeket felvessük, hiszen ezeket a feladatokat a valóságban kell megvalós, megoldani, tehát a parlament kérései teljesen a valóságból erednek. Ehhez kérjük majd a támogatását. A Horizon Europe kérdéséről is beszélnünk kell majd, hiszen arra jöttünk rá, hogy a Horizon Europe mondjuk az Európol fejlesztési programjaival szemben támasztott biztonsági elvárásoknak nem felel meg vagy nem kompatibilis. Mondjuk az Europol egy big data elemzési mm, szoftver megírására ad kiírást, akkor ez a Horizonnal nem kompatibilis. Hát ezt nem célrevető, célrevezető saját európai kutatásunkat, fejlesztésüket akarjuk támogatni, őket akarjuk helyzetbe hozni, tehát ezt differenciáltan meg kell beszélnünk majd egymással az őszi találkozón. Ezen felül pedig Gerard Döpréhez csatlakoznék, nem akarok az összes részletben elmerülni, mert szeptemberben akkor tényleg minősített és szakmai munkára készülök, de köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, szeretne válaszolni? Biztos úr, persze, nagyon örömmel. Frontex. Ähm, wir bereiten... Holmeier asszony. A State of the Union az unió állapotáról szóló Biz Juncker beszédre beszédhez egy átfogó, a Frontexről szóló részt készítünk elő. Franz Timmermans, az én Timmer, kabinetem, a DGHR és a DG Budge és a DG Safe mind jelen lesznek, és itt tárgyaljuk meg, hogy mi szerepeljen majd ebben a beszédben a mi részünkről. Februárban azt mondtam, hogyha a következő MFF folyamányaképpen további 8000 embert vesz fel a Frontex, akkor a költségvetés kevés. Hogyha mint sürgetőleg akarjuk ezt végrehajtani, ez abszolút támogatom ezt, de hát ezt fizetni kell, ez több mint egy milliárd eurót tesz ki bérekben. Plusz aztán még az iskolázás, képzés, és egyszerűen ez a munkaerőpiac kérdése is. A Frontex ugye Varsóban működik, ahol sajnos The staff regulations. Yeah, yeah. Ahol tehát olyan uh, fizetési kulcsokkal dolgozunk. The staff regulations von 2013. A 2013-as staff regulationek alapján Varsóban nem lehet kifizetni a 100%-os köztisztviselői bért, hanem kevesebbet. És hát ki fog elmenni Varsóba dolgozni? meg kell vizsgálnunk, hogy hány embert lehet-e átkommandírozni, egy fél évre úgy átkommandírozni valakit, rendelkezési állományba átküldeni, ez semmit se ér. Mondjuk megérkezik Görögországba, Ciprusba, Máltába, Bulgáriába, megismeri a kollégákat, aztán megy is vissza. Hát legalább két évre vagy több időre kell átkommendálni valakit hogyha mondjuk egy belga vagy német jó képzettségű vagy osztrák határrendőr három-négy évre elmegy Bulgáriában, hát akkor Antibóde machen, um als Arbeitgeber. Ezt vonzóvá kell tenni számára azért, hogy a munkáltatóként a munkaerőpiacra jó embereket találjunk. Még egyszer mondom, Jean-Claude Juncker a szeptemberi unióról szóló beszédének egy részé, része épp erről a kérdéskörről fog szólni, és ebből majd a költségvetési tervezet módosító javaslatai is megfogalmazódnak, hiszem lehetőségeink szerint sok mindent a tíz ezer emberből minél többet, minél hamarabb akarunk felvenni. Nem maradhat a Frontex 1400-as állományjal, minél több embert kell felvenni, de hát ez persze a lépéseket meg kell tennünk. Abban is teljesen igaza van, hogyha felállnak ezek a központok a Magrebban vagy a Szaheli övezetben, ein anderes Mandat für die Beamten, die dies akkor az ott dolgozó köztisztviselők mandátumot ki kell alakítani, hiszen ők fogják megvizsgálni a a menedékhez való jog fennállását, és persze más mandátumra lesz szükség itt, mint a Frontex esetében, tehát a bizottságnak az erre vonatkozó törvényjavaslatot el kell készítenie. Hogyan terjesszük, bővítsük a Frontex mandátumát, és ezt a parlament és a tanács asztalára le kell majd tennünk, ezt a kibővített mandátumot. Ha pedig a tanács kurtító szándékkal lép fel, hát nekünk közösen kell ezt elhárítanunk. Először a Koreperben, aztán a 28 pénzügyminiszter találkozóján, ugye itt 160 milliárd euróról van szó, és itt 2-4 milliárddal akarják csökkenteni. Nem a kohéziós összegeknél, nem az agri támogatásnál, tehát az egy és itt is a 3-4-esben. Hát ez bolondság, ez csacsiság szép beszédeket tartanak, hogy mm, kutassunk, fejleszünk, Az Európai Tanácsban ezt mondják, és aztán a nagykövetek meg szépen megnyírbálják a Horizon költségvetését. Hát ez hogy fér össze ez a két dolog? Én szívesen az asztalra csapok, és azt mondom, hogy el a kezekkel, németül az újakkal bár, de én ezt fogom mondani magyarul, el a kezekkel a Horizon NATO-tól, eh, el a kezekkel, el az újakkal, ha tetszik a Frontex-től. Ezt a javaslatot, tehát mi vizsgáljuk meg, ez a mi javaslatunk, és akár módosítjuk is. Készen állunk arra, hogy javítsuk ezt a javaslatot. Köszönöm, biztos úr. Négyen kérnek még szót megadom a szót, de kérem, hogy egy percben korlátozzák felszólalásukat, összegyűjtjük a kérdéseket, és ilyen módon egyszerre tud majd válaszolni a kérdésekre, de nagyon fontos persze, hogy az ön válaszát meghallgathassuk. Katarina Kinnicsi, aki árnyék jelentéstevője a Duszínak az SND nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, hogy itt van. Köszönöm mindezt az információt, amelyet átadott. Nagyon pontosan, nagyon érthetően köszönjük ezt. Egy kérdést szeretnék feltenni, általános természetűt. Ön is mondta, hogy a költségvetést a különböző igényekhez kell hozzáigazítani, melyik a biztonság területén megjelennek majd a jövőben. Kérdésem az, úgy gondoljam, hogy kellőképpen tudjuk értékelni a különböző projektek végrehajtását annak érdekében, mondjuk a radikalizáció területen. Ma délelőtt egy az Európai Unió által finanszírozott projekt eredményeiről hallottunk, a radikalizáció megakadályozásáról a börtönökben, illetve az reintegrációról szólt ez a projekt. Nos, a radikalizáció kérdése nagyon komplex, oktatási, kulturális beavatkozást tesz szükségesé, és persze el kell érnünk azokat az embereket, akiket, akik radikalizálódnak. Tehát kérdésem általános értelemben úgy gondolja, hogy a bizottság rendelkezik-e ma már megfelelő mutatószámokkal, vagy pedig eh, jobban kell majd korrigálni ezeket a programokat annak érdekében, hogy a biztonsági kihívásokra jobban választ adjanak. Köszönöm, Ivo Belet kap szót egy percben. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, euh, vielen Dank, euh, Herr Oettinger. Äh, köszönöm szépen, Oettinger úr, hogy eljött hozzánk, és köszönöm az eltökéltségét. Szövetségesünknek tartjuk Önt ebben a bizottságban. Nagyon röviden amikor a bizottság prioritásait vizsgáljuk, azt gondoljuk, hogy az egyes számú az információ csere, amely, ahogy ön is mondta, a politikai akaraton múlik, de hardveren is múlik persze, amikor, és ez a jelentés tervezetből származik, a biometrikus adatok cseréje hez megfelelő, nem csak a szoftverre van szükség, hanem a hardverre is, hogy ezeket az adatokat egyesíteni lehessen, tehát nem csak politikai akarat kell, hanem hardver is. Erre kell koncentrálni azért, hogy lehetővé tegyük az automatikus információcserét az egyes adatbázisok között, és ennek a központjában az Európol van. Másfelől gyakran beszél ön is a kiberbűnözésről, ez a legújabb fenyegetettségi forma, nem említette a költségvetésben erre szánt részt, az Európai Kiberbrigádnak össze kell terelni az összes ismeretet a 28 tagállamból, tagállamból. Mindenki erre koncentrál, de az ő ismereteiket össze kell hoznunk, és ez nem kerülhet nagyon sokba, hogy az Európai Kiberbrigádot kifejleszthessük, ez sokkal a hatékonyabb lehetne, mint a 28 tagállamban külön-külön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Áginár képviselő egy percben. Köszönöm, Öttinger biztos. Sokan vagyunk, akik már meggyőzöttek arról, hogy növelni kell a biztonságra szánt költségvetést. Paradox az, hogy mindezek után módszertani változást is várunk azért, hogy a nagyobb kiadások, nagyobb biztonsági kiadások, védelmi kiadások felvehessék a harcot a szervezet bűnözés ellen és a terrorizmus ellen, és hogy megfelelően kihelyezzék ezeket a költségvetési tételeket, de azt is, hogy a tagállamok elkötelezzék magukat az iránt, hogy megfelelően juttassák el ezt a megnövekedett biztonsági költségvetést a megfelelő helyre, hogy a határon átnyúló súlyos bűncselekményeket felszámolhassák. Mi a bizottság terve azért, hogy változzon a módszer annak érdekében, hogy ez a költségvetés valóban teljesíti azokat a célokat, amire ezt létrehozták. Egyébként megtörténhet, hogy újra azt látjuk, már nem először, hogy nagyon sok, nagyon heterogén megvalósítási ö, ö, sokféleség jön létre a, a költségvetési tételekből, és ezek nem fogják biztosítani azokat a célokat, amelyekre ezt létrehozták. Köszönöm szépen! Merci, et pour euh, conclure... Köszönöm, és hozzászólunk közül Anna Gomes kap utoljára szót, aki a koordinátora a szocialistáknak. Minut aussi. Egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. A következő a kérdésem. Csak támogatni tudom, amit a kollégám mondott a szociális borítékról, a programokra, amelyek a radikalizációt előzik meg. Macron elnök mondta azt, hogy én nem, meg kellene, és azt mondta, hogy ha ő ítélne, ő is mások nyomát követné, nem az új migránsokét, hanem a gyerekekét, akik már az Európai Unióban születtek. Azt szeretném öntől megkérdezni, biztos úr, hogy jöjjön-e Portugáliába, amely nagyon súlyos megszorítások alatt szenvedett, és nézze meg, hogy milyen hatása volt például a képességek csökkentésében a biztonsági erők részéről, ideértve például a bűnügyi rendőrséget. Ne, itt volt ma egy vezető tisztviselő, aki azt mondta, hogy portugáliai bűnügyi rendőrség, amely a legkompetensebb, legütőképesebb magja a terrorizmus elleni harcnak, és amely együtt működik másokkal, hat főre csökkent az állományuk. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy megállapítottuk, hogy a terrorizmus finanszírozásának egyik forrása, és ezt ki kell emelni a jelentésben is. Tehát a fi- terrorizmus finanszírozása a legfontosabb az áfacsalások évente 50 milliárdot eredményeznek, és ez áramlik a szervezet bűnözés zsebébe, idejve az alkaidát és az iszlám államot, hogy engedhetik a tagállamok, hogy ez a pénz a te terroristák zsebébe áramoljon? Hogy lehet az, hogy ez a pénz nem indít azonnali reakciót a tagállamok részéről, hogy ne, ez ne folytatódhasson? ahogy ezt megtettük például a ö, csempészet esetében, a, minél, minél kevésbé hagyjuk a migránsok áramlását, annál inkább ö, hajtjuk a csempészek malmára a fizet. Ezek ugyanazok az embercsempészek, akik akik összeálltak a terrorista csoportokkal. Hú, a kollég Köszönöm szépen kollégánk, a kérdéseket, megjegyzéseket. Most a biztos úrnak adok szót. Köszönöm szépen, hogy plusz időt tud itt tölteni velünk. Azt gondolom, hogy ezt az elsősi indítványban, illetve mi ö, szintén mindent meg fogunk tenni európai szinten amit tudunk, ami nem a mi kompetenciánkba tartozik, ott nem tudunk mit tenni. Például a börtönök helyzete ilyen. Amit megtettünk, ez a legjobb gyakorlatok cseréje. A szociális munkások, pszichológusok főügyelők mellett hogyan lehet a börtönökben a helyzetet javítani. Például, hogy afgán egy marokkói esetében, hogy ők az ő börtönvezetésük ne járuljon hozzá további radikalizációhoz. A börtönök nem lehetnek az erőszak iskolái, éppen ezért nagyon fontos a tapasztalatcsere vannak, nagyon modern eh, büntetőintézetek, a sport eh, szerepe, például nagyon fontos a képzés szerepe, az újra szocializáció, de ez nem európai szintű feladat. Ami a kiberbiztonságot illeti, igen, én ezt többletértéknek tekintem. A digitális eh, unió keretében, a digitális belső piac kialakításában a digitális hálózatok nem ismernek nemzeti határokat, éppen ezért közös európai standardokra van szükség. Ezt még az én ipari biztosságom alatt tettük meg a szenzibilis infrastruktúrák, érzékeny infrastruktúrák számára előírásokat készítettük, energia, navigációs infrastruktúrák, víz, szennyvíz, olyan helyeken, ahol egy bűncselekmény egész társadalmat bíníthat meg, nagy károkat okozhat. Ezek a standardok azonban még, még mindig nem elég magasak. A kiberbiztonság Um, elkerülése területe még mindig úgymond nem vagyunk elég hatékonyak. Ami a, 2000, a következő évtized költségvetési keretét érti, uh, az összes önök által projekt esetében megerősítettük a finanszírozást, harcoltunk azért, hogy ne legyen csökkentés. Ebben a csatában legfőképpen arról van szó, hogy önök többet szeretnének beruházni a tanács jelentősen kevesebbet az elkövetkezendő hónapokban. A tanácssal kell csatáznunk, jó érveket kell felsorakoztatnunk. Az általunk javasolt eszközök mértéket meg kell eh, tartsuk, és eh, a csökkentéseket kell megpróbálnunk megakadályozni. Ön leírta a helyzetet bizonyos lakóterületeken, Párizsi elővárosokban például. Azt gondolom, hogy a kohéziós programjainkat jelentős mértékben fel kell használni arra, hogy a lakórények helyzetét javítsuk, olyan területekét, ahol a erőszakra való hajlam, a terrorizmus kialakulásának lehetősége jelentős az, hogy valaki terrorista hálózatok kezébe kerüljön, ez leginkább a városi régiókban fordul elő, és ez nem könnyíti meg ezeknek a területeknek a helyzetét. Éppen ezért a paramétereknél, hogy a kohéziós programokat hogy juttatjuk el a régióknak, a bevándorlás témáját első alkalommal, egy karcsú százalékos arányjal, jelenítettük meg. Az egyfőres a GDP, GNI, a munkanélküliségi ráták, ifjúsági munkanélküliségi arányok alapján, a demográfia mellett a bevándorlás, az, hogy mit tesz az integráció érdekében egy közösség, szintén meghatározott tényező, amelyet a kohéziós programoknál és ezek eljuttatásánál figyelme vettünk illetve figyelembe szeretnék venni az áfa, áfa csalások teljes mértékben e, e, egyetértek önnel, Moszkovics úr ezen dolgozik. Itt megvannak a harmonizációs javaslatok, az áfa jog, a hiányosságok kiküszöbölése, Ott vannak ezek az adatok a, a tanács az, asztalán. A probléma az, hogy az adó jog megváltoztatásához egyhangú döntésekre van szükség, az Europol létezik, de tényleges rendőrségi munka a tagországokon kívül zajlik. A rendőrség a rendőrségi feladatok kulcsfontosságú feladatok, főfeladatok, amelyeket nem adják ki a tagországok ki a kezükből, én annak idején bár nem ültem meg, 28 ezer rendőrt tisztért voltam felelős, és a tagországokat arra kell, hogy felszólítsuk, hogy ne takarékoskodjanak. És ezzel ne kedvezzenek a bűnözésnek. Felajánlom azt, hogy folytassunk egy további találkozót, majd szeptemberben, például az Európa témájában, és hogyha elkészül a jelzőnök jelentése, akkor december-januárban beszélhetünk még erről, hogy ennek milyen eh, hatása van az MFF tárgyalásokra. Addig is köszönöm szépen a munkát. Köszönöm szépen, biztos úr. Egyrészt köszönjük azt a napirendet, amit ön javasolt nekünk. Realista, precíz jellegű ez. Köszönjük a válaszokat, egy nagyon gazdag párbeszédet, őszinte párbeszédet, közvetlen párbeszédet folytattunk, és ezek a feltételei annak, hogy az Európai Unió tovább léphessen az elő következendő hónapokban. Köszönöm szépen, találkozunk szeptemberben, és hogyha a módosított jelentést sikerül elfogadni, akkor um, folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen mindenkinek, jó nyaralást! Kívánok remélem mindenkiben nyaralni, és önt is szívesen várjuk vissza majd a bizottságunkba. Köszönjük szépen, biztos úr!